kapcsán és az Európai Unió Azerbajcsán között együttműködési bizottságban. Üdvözlöm ezt a munkát, köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vita ezen pontját, a szavazásra a vita után kerül sor a Fehér Oroszországi téma megtaglalása után. Az első hozzászólónk Mastálka képviselő parancsoljon. Tisztelt kollégák! Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy amikor megpróbáljuk objektíven elemezni a saját otthoni helyzetünket, a partnereink ugyanígy járnak el. Orvosként felhívnám a figyelmüket arra, hogy az erőszak mindenképpen erőszak, és ellentmond az alapértékeinknek azok, akik jelenleg börtönben vannak, kell, hogy az egészségükkel és a méltóságukkal összhangban lévő körülmények között eh, legyenek ott. Eh, vannak olyan fórumok, ahol együtt lehet működni, de Balerusszal kapcsolatban nem sikerül a céljainkat elérni a konzultációk kapcsán sem. A prágai nyilatkozatot is folyamatosan megsérti Belarus, és nem hajlandó pozitív, konstruktív együttműködésre. Egyetlen egy egységes Európát szeretnének mindenütt a fiatalok, így Belarusban is. Felül kell vizsgálnunk az álláspontokat, meg kell vizsgálnunk, hogy a korlátozások jelentik-e a helyes eszközt, hiszen nem biztos, hogy valódi barátnak tekint minket a belarusz civil társadalom. A Csernobili katasztrófa évfordulóján arra kérnék mindenkit, hogy új megközelítést alkalmazunk Belarusza kapcsolatban, hiszen nagyon sokat szenvedett ez az ország, és ezt a fehér, fehér orosz emberek szenvedték meg a legjobban. A, azt hiszem, hogy nem szabad inzultálnunk ezt a nemzetet. És eh, Tenak akkor által elmondottakra hivatkozva, eh, én nagyon szeretem az angolt, eh, Shakespeare nyelve, de azért, ha ennyire gyorsan próbálja meg talán Gőte nyelvén ilyen gyorsan beszélni, akkor talán én mint se jobban meg fogom érteni mint a angolul hadar. Köszönöm szépen, Paleckis úr a következő parancsoljon. Az utolsó öt hónapban, december 19-e óta Belarusban drámaian romlott a politikai helyzet. Sorozatosak a megfélemlítések, erősödik a félelem, egyre több az üldözés a média képviselői ellen. Belarus megsérti az összes nemzetközi egyezményt, amelynek tagja, részese, és egyre nehezebbé válik a párbeszéd Minszkel. Nagyon sok a vádaskodás, az EU-t is számos vádaskodás éri Belarus részéről. Meg kell próbálnunk segíteni az ellenzéknek és a civil társadalomnak. Lehet, hogy illúzió, de én mégis azt hiszem, hogy Moszkva és Kiev is segíthetnének abban, hogy legyen párbeszéd, és szabadon bocsássák a politikai foglyokat. Köszönöm. Préda úra, következő hozzászóló. Elnök úr, biztos úr, az előbb az Euronest létrehozásáról szólt a finn kollégám, és Belarusból nem vett részt senki ezen a ceremónián, ennek meg volt az oka is ugyanis az emberi jogi helyzet Belarusban több mint aggályos, bírálatra érdemes. Valamennyünket sokkolt, hogy decemberben a tüntetők ellen hogyan léptek fel és a választásokon, az elnök választásokon a hét másik jelölt még azóta is őrizetben van és az elnök jelöltek munkatársait is egyszerűen lecsukták. Azt hiszem, hogy két dolgot különösen fontos megemlíteni. Egyrészt függetlenül ki kell vizsgálni ezeket a repressziókat, másrészt pedig gazdasági szankciókra van szükség Belarus ellen, az állami cégek ellen is, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak a régióban. A következő Krisztina Ojuland. Köszönöm szépen, elnök úr! A belarusz helyzettel idén már negyedszer foglalkozunk, és mégis a politikai foglyok, akiket decemberben tartozattak le, még mindig börtönben vannak. Hálásak vagyunk a tanácsnak azért, hogy ismét vízumot vezetett be, és le zárolják a vagyontárgyakat. Ezzel bizonyítjuk, hogy nem üres retorika, amit mondunk a szankciók kapcsán, de ez nem elég arra hívjuk fel az Európai Uniót, hogy a restriktív intézkedéseket Lukasenko rezsimével szemben terjessze ki, és társuljanak ehhez gazdasági szankciók is az állami vállalatok ellen. Ennek lenne olyan hatása, hogy az, amelyet az orosz hatóságok sem tartatnak figyelmen kívül. Lukasenko bűnöző rendszere, vegyszerek, a nehézipar és a textilipar exportjának a bevételeiből él, és az állami állami vállalatok jövedelméből hogyha levágjuk az európai piacokat, akkor ezzel demonstráljuk, hogy milyen határozottan lépünk fel Lukasenko rezsimével szemben, és akkor képesek leszünk változtatni a helyzeten. Egy rendszerváltozásra van szükség a belarusz emberek számára, hiszen a régóta várt szabadságot meg kell, hogy kapják ők is. Köszönöm szépen, most pedig Kaminski úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, az emberi jogokról beszélünk, illetve a fehér oroszországi helyzetről. Én egy nem konvenciális módon szeretném megközelíteni ezt a témát, két nevet szeretnék megemlíteni. Ezek a nevek kapcsolódnak a témához. Az egyik barátom, Libicsko, Anatoli Libicsko, Őt nemrégiben engedték lábra, több mint száz nap börtönbüntetés letartóztatás után. Véleményem alapján mindez nem volt jogilag megalapozott, és szeretném, hogyha egyértelmű üzenetet küldenék neki szolidaritásunkról a képviselők nevében, hiszen egy olyan emberről van szó, aki ezt tényleg megérdemli. Egy másik személyt is támogatni szeretnék, több tízezer lengyel együtt, André Pocsobut, aki szintén újságíró, az egyik lengyel lap újságírója, őt is börtönben tartják, azért, mert Lukasenko kormánya fél a szólás szabadságtól, és ez minden demokráciának alapját kell, hogy képezze. Azt gondolom, hogy európaiakként világosan el kell, hogy mondjuk, igen, a szabad Fehér Oroszország számára és igen kell mondjunk a fehér oroszok számára Európában. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Romeva és Rueda úr kap szól. Elnök úr, megfélemlítés és a félelem légköre érvényesül Fehérországban. Az opozíció, az ellenzék tagjait meghurcolják a választások óta. Elítélem a lázadók elleni fellépéseket kérdésesnek tartom, és azt gondolom, hogy a tárgyalásokat nem lehet zárt ajtók mögött folytatni. Fontos, hogy a tanúkat is meghallgatják, és fontos, hogy jogi képviselők jó, rendesen találkozhassanak, hiszen az igazságügyminisztérium többször megfenyegette őket. Azt gondolom, hogy a tárgyalásokra így nem jellemző a pártatlanság. Elítélem az alapvető szabadságok tiszteletben tartását a belarúsz részéről, és követelem, hogy azonnal bo- bocsássák szabadlábra a, a demonstrátorokat, és ejtsék a vádakat ellenük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig a politikai frakció képviselője Protasievics úr kap szót a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Valójában Belorussziában a helyzet napról napra romlik, politikai és gazdasági szinten egyaránt. Politikai szinten a polgári szabadságok tekintetében botrányos folyamatot figyelhetünk meg, a fő ellenzéki erőkkel szemben, akik az elnökválasztáson indultak. Láthattuk az elnyomást a tömegtájékoztatási szervekkel szemben, vagy, újság, vagy pocsobok újságíróval szemben alkalmazott retorziót. Pénzügyi válság van, a Rubel válság, a Lukasenko tehát elveszíti a kontrollt az ország fölött, Láthattuk, hogy mit mondott Barrozónak. Most tehát vége, vessünk véget annak, hogy csak kérelmeket intézünk Belorussziához. Van egy nyolcas bekezdés, amely a szankciókról szól. Ez az egyetlen nyelv, amit Lukasenko ért. A gazdasági szakciókkal azt várhatjuk, hogy akkor véget vet majd ezeknek a botrányos pereknek. Lukashenko ezt a nyelvet érti, tehát eljött az ideje annak, hogy átépünk egy másik szakaszba a reakciónkat, illetve ami Belarusában történik. On behalf of the and következő a szocialisták képviseletében. Elnök úr, fehér Oroszországot gyakran utolsó diktatúrának tekintik Európában hogyha valaki elnök jelölt lesz, akkor börtönbe kerül, nem lehet nyilvánosan elmondani senkinek a véleményét. Az nincs demokratikus Belarusia, nincs gyülekezési szabadság, véleményérventes szabadság, az ellenzék, az független emberi jogok csoportok zaklatásnak vannak kitéve, elűzik őket az országból. Egy működő demokráciához tartozik, hogy az ellenzék, a civil társadalom aktív politikai vitában vegyen részt. Az emberi jogok egyetemesek ezekről nem lehet lemondani, és ennek következtében Fehér Oroszországnak biztosítania kell az emberi jogok érvényesítését saját polgárai számára. Támogatni kell ezt az országot a, a demokrácia és az emberi jogok felé vezető útján a keleti partnerség keretében. Szankciókat is be kell vezetni, de a nép szenvedhetne ettől. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nincs jelzés arra, hogy a belorusz kormány magától meg fog változni az elkövetkező hónapokban, és éppen ezért azt gondolom, hogy ők nagyon nagy nyomás alatt kell, hogy legyenek, ha el akarunk tőlük várni valamit. Fehér Oroszország az emberi jogokat lábbal tiporja, és a belorusz hatóságok az elmúlt hónapokban szégyenletes módon sértették a szabad a szabadságát, a szólás szabadságot. Lukasenko rezsimét meg kell változtatni, de nem lehetünk ennyire pessimisták, és azt gondolom, hogy egyértelmű jelzést kell küldenünk a fehér oroszoknak, illetve továbbis nyomást kell gyakorolnunk a kormányra. Az emberi jogok tiszteletben tartását minimum el kell várnunk tőlük. És nem lehet -e megengedni azt, hogy ő kihívja Oroszország haragját, és ezzel próbál az Európai Unió megelégedésére tenni több nyomást kell gyakorolni az országra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Donskis úr. Most pedig eh, Poremba úr eh, következik az ECR képviseletében. Köszönöm szépen. Általában az év eleje óta két havonta beszélünk itt a parlamentben arról, hogy mi történik Belarusban. Beszélünk új emberjogi sértési esetekről, az ellenzéki vezet elkövetők eh, közül újabb neveket említünk, akiket börtönbe zártak, eh, a civil szervezetek képviselőjét ugyanígy megfőlemlítik. El kell ítélnünk eh, ezeket a lépéseket természetesen, de legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb lenne az, hogy vegyünk részt a civil társadalom építésében, adjunk támogatást a belarus civil szervezeteknek a gazdasági szankciók mellett eh, most eh, ennek is eljött az ideje. Ma szavazunk az állásfoglalásról, amelyben erkölcsi támogatást eh, kívánunk adni a belarusz társadalomnak, de ezt konkrét intézkedésekkel, hogy kövessék majd, amelyek gazdasági, pénzügyi természetűek, így biztosíthatjuk a demokráciát az országban. Morvai Krisztina, parancsoljon! Köszönöm szépen!

értek mindig együtt Masták kollégával, ma azonban igen. Szerintem először is minden pártnak azért kellene küzdeni, hogy demokratikus jogá és jogállam legyen Belarus. A másik kérdés a többnyelviség kérdése a Habsburg monarchia egyik országában származom, amely azért abba bukott bele, hogy a e, legnagyobb nyelvi csoport, a német, ahhoz ragaszkodott, hogy mindenki beszéljen németül. És e, ez lett egy e, több nemzetiségű közösség vége. Charles, nagyra értékelem ön, de itt most a kis nyelvekért szeretnék szót emelni. Belarusszal kapcsolatban pedig, hagyd mondjam el, 20 évvel ezelőtt lett szabad Horvátország és Szlovénia, jelen voltam. Augusztusban azután a balti országok és Ukrajna. Senki nem gondolt arra, hogy 20 évvel később még mindig lesz Európában egy diktatúra. De sajnos nem csak egy van, ott van azért ugye Belarus és Oroszországban is diktatórikus fejleményeket figyelhetünk meg, Ukrajnában is visszafejlődés van, Moldáviában, Transnistrában és hasonló folyamatok zajlanak. Tehát az egész keleti partnerség különböző mértékben ugyan, de e, veszélyeztetve láthatja a szabadságát. Ezért világosan kell fogalmaznunk, stratégiákban kell gondolkoznunk, e, és az egész kereti szomszédsági régióban az alapelveinkethez eh, kell ragaszkodnunk. Köszönöm szépen. Mihalszki kollega a következő. Köszönöm, elnök úr. Egy személyes megjegyzéssel szeretném kezdeni. Egy eh, emberjogi szervezet eh, megkeresett engem, és az egyik ellenzéki tag, bebörtönzött ellenzéki védelmének a támogatására kértek fel engem, Banderemko úrról van szó. Szeretném eh, valamennyiüknek a következőt javasolni, akiket foglalkoztat ez az ügy. Nagyon fontos lenne az, hogy mi személyesen is eh, védelmet biztosítsunk azoknak a személyeknek, akiket bebörtönöztek. Ezt, ezt megtehetjük, tehát személyesen is felajánlhatjuk, hogy meg akarjuk védeni azokat, akiket Belarusban bebörtönöztek, börtönben tartanak. Eh, valamennyien konkrét és határozott intézkedéseket követelünk, és ezek szankciók kell, hogy legyenek, mert ez az egy nyelv, amit Lukasenko ért. Ő persze a hatalom nyelvét is érti, a vállalkozások nyelvét, de nekünk és olyan nyelvet kell beszélnünk, amit Minsk megért az emberi jogok nyelvét nem érti. A parlamentben már sokszor elmondtunk hasonlókat, de a szavainkat nem követte soha cselekedet. Most felhívom a parlamentet arra és az Európai Unió minden más intézményét, valamennyiünket, hogy a országainkban otthon is beszéljünk ezekről a kérdésekről, tájékoztassuk a kormányainkat is, hiszen a kormányaink is megpróbálhatnák Lukasenko őrat meggyőzni arról, hogy demokratizálja az országot. Köszönöm szépen, most pedig a kezdiáz eljárás következik. Először Korhola asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Lukasenko elnök és Belorusszia. Nos, hát Lukasenkot újra választották, de mindannyian tudjuk, hogy hogyan zajlottak ezek a választások. Az ellenzék hangját elfolytották. Egyébként 40 szemét letartóztattak azzal az ürügyel, hogy tüntetéseket szerveztek. Nos, E, az elnök rendelkezik a teljes körű hatalommal, ez egy nagyon kemény rezsim. Most megértettük, hogy az első kísérlet, hogy több demokráciát érjenek az országban, kudarcba fulladt. Tehát szigorúbbnak kell lennünk, közelről kell figyelemmel kísérnünk azt a szervezetet, amely az emberi jogokkal foglalkozik ebben az országokban, és különösen a civil társadalomra kell nagy figyelmet fordítanunk. Köszönöm. Köszönöm, Táncél asszony. Komunitatea internațională. Köszönöm, elnök úr. A nemzetközi közösség és az Európai Unió már hosszú évek óta fordul felhívással a belorusz hatóságokhoz, hogy tartsák be nemzetközi kötelezettségeiket, és az ellenzék képviselőivel szemben gyakorolt elnyomásnak vessenek véget. A hogy engedjék szabadon a fogvatartott tüntetőket, és a civil társadalmi életet mozdítsák elő, az emberi jogsértéseknek pedig vessenek véget, átlátható eljárásokat engedélyezenek. A berúrusz hatóságoknak meg kell érteniük, hogy az emberi jogok betartása nélkül és a jogállamiság nélkül a partnerség sem valósulhat meg tehát a belorusz hatóságoknak meg kell érteniük, hogy az emberi jogok betartása mellett és a jogállamiság nélkül a 2009 májusi partnerségi megállapodás sem tartható be, amelyet a fehér orosz kormány is támogatott. azt mondja a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Ezért kértem szót, mert Morvai asszonyra szeretnék reagálni. Gönc Kinga, nem az én pártom soraiból van, de fel vagyok háborodva, amiatt, hogy ön egy vitát arra használ fel az utolsó diktatúráról szól ez a vita, Lukasenkorról, Fehér Oroszország diktatáról, hogy diszkretizálja ennek a, a parlamentnek az egyik tagját, és magyar Lukasenkorról beszéljen. Azt gondolom, hogy ez nincs összhangban a közös parlamentünk értékeinek megfelelően. Köszönöm. Köszönöm. Kék kártyát mutat fel Morvai asszony, parancsoljon. Yes. Nem tudom, hogy hallotta-e azt, amikor azt mondtam, hogy Gönc Kinga a magyar Lukasenko Gyurcsány Ferenc kormányának a tagja. Kérem, válaszoljon nekem arra a kérdésre, hogy mit tud ön azokról a súlyos emberi jogsértésekről, amelyeket Magyarországon 2006-ban követtek el. Össze tudná ezt nekem foglalni? Ezeknek a súlyossága és számszerűsége se volt csekélyebb, mint Lukasenko országában és emberi jogi ügyvédként én mind a kettőt elítélem. Az ön elvtársai emberek szemébe lőttek ugyanúgy, mint, Lukasen, mint amikor Lukasenko sérti meg az emberi jogokat. Mind a kettő tűrhetetlen, és a parlamentnek mind a kettő ellen küzdeni kell. Gondolom, hogy egyszerűen tényeket kever össze. Magyarországon nincs Lukasenko párt, én nem szociáldemokrata vagyok, nem de egyszerűen elutasítom azt, hogy ennek a parlamentnek egyik eh, tagját egy másik parlamentek képviselő úgy kritizáljon, hogy eh, egy eh, másik nem EU ország egyik pártjához hasonlítja őt. Schulz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gönc Kinga asszony az én frakcióm tagja. Gyurcsány Ferenc szet lehet támogatni, lehet ellene lenni, Gönc Kingát politikusként le lehet ítélni, vagy lehet támogatni. Ez mindenkinek szabadságában áll és függetlenül attól, hogy milyen politikai meggyőződés valaki, lehet ilyet mondani. Ma itt azonban az utolsó európai diktatúráról folytatunk vitát. A legbrutálisabb és véres kezűbb diktatúra ez, amely most az európai kontinensen található teljesen elfogadhatatlannak, megengedhetetlennek tartom azt, hogy az én frakcióm szabadon megválasztott tagját összehasonlítsák egy kezű diktátorral. A parlamentnek ezt vissza kell utasítania. Különösen egy olyan par, párt képviseletében, aki Magyarországon a roma kisebbséget üldözi, amikor Európában menedéket keres, hogyha valakinek nincs joga Gönc Kintát kitizálni az éppen Morvai Krisztina. Rendben van. Meghallgatjuk a következő hozzászólót. Morvai asszonynak ön már megvolt a lehetősége, hogy reagáljon, és ahogyan többen is elmondták, itt most Belarusról folyik a vita. Tenok úr. Igen, Belarusról beszélünk, és nem a magyar belpolitikáról. 20 éve omlott össze a Szovjetunió, de Belarusban Lukasenko alatt nem változott semmi, ugyanúgy sérték az emberi jogokat, mint a szovjet, napol, na, szovjet időszakban, és a Belarus KGB is ugyanúgy működik. Múlt decemberben a tüntetők ellen szinte örömteli módon verte le véresen a tüntetéseket Lukasenko. Hogyha megnézzük a részleteket, az adatokat, Lukasenko a kampányában úgy erősített, hogy fellépett kőkeményen minden ellenzék ellen. Követelnünk kell azt nagyon határozottan, hogy engedjék szabadon az összes politikai bebörtönzetett, és egy többpárti demokrácia felé vigyék be Belaruszt. Belarus képviselői hiányoztak az ezt megnyitásán. A nagy puzzle utolsó mozaikja Belarus, és jó lenne, ha üdvözölhetnénk az európai demokráciák családjában, majd valamikor Belarus. Köszönöm, és most Rubik úr az utolsó hozzászól ebben a körben. támogatom azt, hogy az Európai Parlament nagyon határozottan szálljon síkra azért, hogy az emberi jogokat ne csak az Európai Unióban, hanem a világon mindenütt alapjognak tekintsék. Az életünk alapját eh, jelenti eh, mindez. Nem eh, támogatom azt, hogy általános, konkrét példák nélküli vádaskodásoknak adjunk teret. Itt egy politikai vezetőt azzal vádolunk, különböző bűncselekmények elkövetésével vádolnak, amelyeket nem követett el. Hogyha a diktatúrának tekintjük azt, hogyha tüntetőket őrizetbe vesznek. Nos, ez azért nem elég, nem korrekt. A bíróságnak kell dönteni, bíróságok döntsék el, hogy ki vétett, ki nem. Azt hiszem, hogy az ellenzékiség nem azt jelenti, hogy az ember bármit megtehet. Legyünk toleránsak, de minden szempontból. Köszönöm szépen, Rubix úr. Elnézést, nem, nem, nem, most nem adok szót önnek. Idő, ideje van, hogy lezárjuk a vitát, úgyhogy Andor biztos úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság mélységesen aggódik a belarusz helyzet miatt, különösen a választási normák megsértése miatt. 2010. december 19-én az elnökválasztások kapcsán fordult ez elő egyre intenzívbé válik az elnyomás, folytatódnak az eljárások a volt elnök jelöltekkel szemben és az aktivistákkal szemben. A mostani folyamatok kapcsán a Nasa Niva és a Narodna Borja két független újságot is megszüntették, és a civil társadalom, az ellenzék képviselőit, a független média képviselőit folyamatosan üldözik. Essen Báronő főképviselő több általános és néhány konkrét megalapítást is tett a belorusz helyzettel kapcsolatban. Nagyon világos szavakban elítéltük az egyre romló helyzetet, és ismételten felhívtuk, felszólítottuk Belarus arra, hogy hagyjon fel a politikai ellenzék és a civil társadalom elnyomásával, engedje szabadon az összes politikai foglyot, és a politikai motiváltságú eljárásokat szüntesse be. Elmondtuk, hogy mennyire aggódunk a kínzásokról és megfélemlítésekről, a bírósági szabálytalan eljárásokról szóló eh, hírek kapcsán. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a tanács restriktív intézkedéseket fogadott el, eh, eh, közök befogyasztásáról és beutazási tilalomról döntött 27 személlyel szemben, és az ő neveiket is majd a fel, közismeretesét tesszük. Erre a listára majd a fejlemények tükrében újabb nevek is felkerülhetnek. Emellett fontolgatunk esetleges más intézkedéseket is, elsősorban gazdasági természetűeket. Világosá tettük a nyilatkozatainkban, hogy továbbra is kapcsolatban akarunk lenni a belarusz emberekkel és a civil társadalommal a vízumkönnyítési eljárás tárgyalások folytatódnak, a visszafogadási egyezményről is tárgyalunk. Ezt február 28-án a tanács elfogadta, és emellett arra bátorítjuk a tagállamokat, hogy optimálisan használják fel a már meglévő a vízumkód által nyújtott könnyítéseket, csökkentsék a vízumdíjakat az állampolgárok bizonyos kategóriái számára. Ami a segítséget illeti, a bizottság a belusz embereknek és a civil társadalomnak továbbra is támogatást kíván nyújtani. Fontos kötelezettségvállalásaink vannak Belarusszal kapcsolatban. Ezt külügyi tanács január 21-i konklúzióban is leszögeztük. Kétoldalú kapcsolataink elmélyítése azonban azon fog múlni, hogy Belarus eh, hajlandó elfogadni a demokrácia, a jogállamiság és az emberi eh, jogok alapértékeit. Tisztelt képviselők, a végkövetkezésünk az, hogy Belarus továbbra is fontos kérdés maradt számunkra. Örülök annak, hogy a parlament többsége valóban egy komoly vitát kíván lefolytatni erről a kérdésről. Mi is nyomon, szorosan nyomon kivetjük az eseményeket, és ha erre szükség van, reagálni fogunk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr hogy ismertette velünk a bizottság véleményét. Kollégák, lezárom a belurusszal kapcsolatos vitát, és rátérhetünk a szavazásra. Először is határásfoglási indítványról eh, szavazunk Sri Lankával kapcsolatban, az ENSZ jelentésével kapcsolatban. Van egy szóbeli módosítás,